Az első napi rendi pont taglalásával kezdjük. A 2014. március 20-21-én sorra kerülő Európai Tanácsi Ülés előkészítése, és először a tanács nevében Korkulasz úrnak adom a szót. Parancsoljon! The Spring European Council... A tavaszi csúcs hagyományosan a gazdasági szociális politikáké, de mielőtt a jövő heti gazdasági napirendre rátérnék, hogy mondjak néhány szót az ezen kívül szereplő napirendi pontokról. A nemzetközi események megint csak napirendre kerülnek. Az ukrajnai helyzet a legeslegfontosabb számunkra, és természetesen ez volt az oka az állam és kormányfők múlt heti külön ülésének is. Most nem fogok részletekbe menni, ezt az ügyet illetően, hiszen ez a következő vitájuknak a témája. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon valószínű az, hogy a következő hete, heti csúcs erről a témáról fog főleg szólni. Márciusban az EU Afrika csúcsot is meg fogja vitázni, amely több mint száz állam és kormányfőt fog majd össze április másodikán Brüsszelben ahogy mondtam, a márciusi csúcsot hagyományosan a gazdasági és szociális politikáknak szenteljük. A tanács elnöke három téma köré csoportosítja, növekedés, munkahelyteremtés és versenyképesség, ezt a csúcsot. Először az európai szemeszterről beszélünk, aztán az ipari versenyképességről, harmadrészben pedig a klímaváltozásról és energiáról. Nem véletlenül választottuk ezeket a témákat, nagyon összefüggnek. Az európai szemeszter segítségével ellenőrizhetjük az EU 2020-as stratégia alkalmazását, a klímaváltozás és az energia pedig két nagyon fontos elemennek. <clears throat> Ipari versenyképesség nem lehet összefüggő éghajlat és energiapolitika nélkül. Ami az európai szemesztert illeti, a tanács az első fázist már lezárta decemberben. Iránymutatásokat adott 2014 politikai területeire, ez az innováció pedig hangsúlyozza azt, hogy a szemeszter mennyire fontos. Jövő héten az Európai Tanács kiértékeli a 2013-as országjelentések hez kapcsolódó ajánlásokat és iránymutatásokat ad a konvergencia programokra, nemzeti reformprogramokra, stabilitási programokra. Köszönetet szeretnék mondani ennek a parlamentnek, kitűnő munkát végeztek, nagyon sok területen a szemeszterrel kapcsolatban. Most egy gazdasági ciklus végén vagyunk, a válságnak a következményeit még érezzük, a növekedés még nem stabil, de valószínűleg a legrosszabbat már letudtuk. Ez az egyik oka annak, hogy a tanács megvizsgálja az Európa 2020-as stratégiát. A bizottság, a bizottság elnöke áttekinti a stratégiát még a 2015-ös csúcs, a tavaszi csúcs előtt. Európának erős gazdasági bázisra van szükség, a versenyképesség fokozása alapvető fontosságú ahhoz, hogy fellendüljenek a gazdaságaink. Az Európai Tanács ülés megvitatja, hogy ezt hogy lehet elérni. Megnézzük azt, hogy a szabályzati kereteket a belső piacon hogyan javíthatjuk, de ez nem lesz elegendő, ezért aztán a versenyképesség belefoglalását minden politikai területe áttekintjük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyakorlatban is teljesítsünk. A csúcs a szakképesítésekkel és a skillekkel is foglalkozni fog. Ez alapvető fontosságú Európa számára. Ezt látjuk például a tudomány, technológia, mérnöki területek területén. Ezzel foglalkoznunk kell. Ezen kívül a nagy növekedés produkáló szektoroknak a helyzete. Ide beruházásokra van szükségünk, és az új technológiák alkalmazására. A versenyképesség akkor is fontos, amikor a nemzeti szintéren tekintjük Európa helyzetét, biztosítanunk kell, hogy az európai vállalatok betörhessenek a globális piacokra, és ezért kereskedelmi és beruházási napirendet kell összeállítanunk. Nagyon fontos, hogy az éghajlat és energiapolitika ehhez igazodjon. Ezért a csúcs első megvitatását tartja majd a 2020-2030-as időszakra ezeknek a területeknek. Megpróbálunk egy megegyezést tető alá hozni a varsói ütemtervnek megfelelően, különösen a COP21-re, amelyet Párizsban tartunk jövőre. Ez a 2030-ig a kibocsátott széndiokszid mennyiség csökkentését célozza elő. Az európai csúcs számba veszi azt is, hogy az elmúlt egy évben az energia területén mi történt, kiteljesedett-e 2014-re a belső piac, az interkonnektorok megvalósultak-e, illetve az európai gáz és áramellátási hálózatba minden ország bevonása az Unióban 2015-re. Gondolom nem kell hangsúlyoznom az elmúlt események fényében azt, hogy ez mennyire fontos. A csúcs beazonosítja azokat a területeket, ahol még van tennivalónk ezen kívül megvizsgáljuk azt is, hogy a magas energiaköltségekkel hogyan ö, <clears throat> birkozzunk meg. A csúcstól azt várjuk, hogy gazdaságra fókuszál, de más témákkal is foglalkoznunk kell. Ezért aztán minden témával foglalkozni fogunk, munkahelyteremtés, versenyképesség és növekedés de emellett más témák is. Ahogy ezt már sokszor láttuk itt a parlamenten, a gazdasági és szociális politika az EU erőssége, fontosabbá tesz minket globális szinten, és vezetővé tesz minket. Köszönöm szépen. Pillank. Köszönöm szépen, Korkolasz úr. Most pedig Barózó bizottsági elnök kap szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, tanácselnök úr, kép, tisztelt képviselők! Magától értetődő, hogy Európa szeme és a világ szeme a krízisre, az ukrán krízisre vetül, és biztos vagyok benne, hogy a tanács munkájának nagy részét ezzel a kérdéssel fogja tölteni, ezzel a nagy és szorongató, szorító kérdéssel fogja fordítani. Mint hogy azonban egy további napirendi pontban foglalkozunk ma délelőtt ezzel a kérdéssel, ezért ma az Európai Tanács ülésének napirendjén szereplő főelemekkel szeretnék foglalkozni. Azzal számolok, hogy áttekinti az Európai Tanács a gazdasági válságra adott válság válaszokat, és fókuszál a megújuláshoz szükséges intézkedésekre. Folytatnunk kell a, fenn kell tartanunk a tempót, és specifikus intézkedéseinket is meg kell erősítenünk, melyekkel a munkanélküliség ellen küzdönünk. Az európai csúcs az európai választások előtt megtartott utolsó csúcs, csúcs lesz. Ez fejezi be az európai szemeszter első fázisát, és fontos lépéseket tesz a, a jövőbe, és fontos, hogy feltartsuk a lendületet a makrogazdasági reformok és a országokon belüli vizsgálat kérdésével is foglalkozni fognak. A plenárison a parlament két héttel ezelőtt az európai szemeszter prioritásaival foglalkozott, és nagyon örültem annak, hogy nagyon hasonlatosan láttuk a prioritásokat a parlament és mi másfél százalékos átlagos gazdasági növekedéssel számolunk idén, és jövő évben 2%-os növekedéssel. Ez egy enyhe, de javulás. Növekedési pályára kezd lassan állni az európai gazdaság, és ez még a legsérülékenyebb tagállamokra is igaz. A országon belüli a hazai fogyasztás is nőni fog, és ilyen módon tehát a külső ágazattól való függőség is csökken. Ez jó hír a költségvetések számára, hiszen a költségvetési adósság sok tagállamban még nagyon magas, éppen ezért megfelelő konszolidációs reformokra van szükség. A versenyképesség továbbra is nagyon nagy kihívás, éppen ezért az Európa 2020-as stratégia és az ország specifikus ajánlások végrehajtása épp olyan fontosak, mint a múltban is voltak, annak érdekében, hogy a növekedést biztosítani tudjuk. Jó hír ez az állampolgárok számára is, hiszen a növekedés a munkahelyek egyik előfeltételet jelentik, márpedig a munkahelyteremtés az egyik fő prioritás számunkra, és ezért arra biztatjuk a kormányokat, hogy a Youth Garanti, vagy az ifjúsági garancia rendszert bevezessék, mely kérdéssel egyébként jövő hónap elején egy külön konferencia foglalkozik Brüsszelben. Az ifjúsági munkanélküliség a legnagyobb szociális kihívás, melyel szemben állunk. Tisztelt képviselők, a bizalom a hitelességen ö, nyugszik, a hitelesség pedig az elkötelezettségünktől függ. Pozitív lendületet vett a gazdaság, és sikerült megerősíteni a bankokba vetett hida bizalmat, az egységes felügyeleti mechanizmus is útjára állt, és most eljött az egységes bank szanálási mechanizmus bevezetésének ideje. Az Európai Bizottság javaslatát határozottan megvédtem, hiszen a koncepciónak e, olyannak kell lennie, hogy a kormányközi megállapodás is lefethesse ezt, de ugyanakkor legyünk realisták a kormányközi megállapodást minimum szinten kell tartani, közösségi megoldásra van szükség. Azt támogatjuk, hogy az alap mutualizációját felgyorsítsuk, és az első naptól kezdve hozzáférhetővé tegyük. Egyszerű irányítási szabályokat kérünk az európai jog tiszteletben tartásával, úgy, hogy az intézményi egyensúlyt is fenntartjuk, és persze az egyes intézmények jogkörét is megőrizzük. Tegnap az ECOFIN-ban nem történt áttörés a tanács és a bizottság szerepe meghatározása tekintetében a bankszanális mechanizmusban, és a bizottságot a, aggasztja, hogy nehogy a bíróság esetjoga határozza meg az eljárás rendet. A bizottság azon dolgozik mindenféllel, hogy az eredeti tervezethez legközelebb álló és ilyen módon közösségi szabályozás alá tartozó mechanizmus dolgozzunk ki. Tisztelt képviselők, az európai in, ipari horizontokról szóló vita is zajlik, de nem csak vita zajlik, hanem komoly lépések is tesz, tétettek nemzeti szinten, és európai szinten. A problémák világosak, alacsony a kutatásba és a megújuló és a, megúj, és a modernizációba való befektetés, az európai eh, cégek eh, magasabb energiaárakat kell, hogy fizessenek, mint a fő versenytársaik, és nehezen jutnak hozzá a tőkéhez, illetve a megfelelő munkavállalókhoz. Az Európai Bizottság elkötelezett, hogy elvégezze a ráháródó munkát, például a saját szabálykönyvünket üzletbarátabbá tesszük, támogatjuk az új technológiákba való beruházást a Horizont 2020 programmal, 100 milliárd euró európai alapot az elkövetkező 7 évben az ipar intelligens specializációjára fordítjuk, támogatjuk a kis és középvállalatokat, csökkentjük az adminisztratív terheket, új megállapodásokat kötünk, és a gazdasági diplomáciát is támogatjuk. Ezt tesszük mi, de a tagállamoknak is van feladatuk, hiszen sok feladatot tagállami szinten kell megoldani. Vannak oldal, államok, ahol iparbarátabb eh, kormányzati munkát kell bevezetni, és eh, a munkahelyi feltételeket is úgy kell kialakítani, hogy ezek munkahely teremtőek legyenek. Csökkenteni kell a kis és középvállalatok vállányugvó administratív terheket, és a technológiai fejlesztést is pályára kell állítani. Végül, de nem utolsó sorban, minden fontos intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a teljes, általunk is kívánt belső piac működhessen. Ez a legnagyobb kihívás előttünk, például a digitális szolgáltatások, vagy az energiaszolgáltatás területén. Lépéseket kell tenni az igazi energia belső piac megteremtése érdekében, emellett az ügy mellett elkötelezett a bizottság, hiszen ez csökkenti a költségeket. Biztos vagyok benne, hogy erről is szó lesz és remélem, hogy az Európai Tanács világos üzenetet fogalmaz meg ez ügyben. Ugyanez igaz az energia és az politikára is. A következő európai csúcson azt hiszem, hogy Ukrajna mellett ez lesz a legfontosabb vita téma. A cégek számára világos, hosszú távú perspektívára van szükség, hogy beruházásaikat végrehajthassák. A növekedő energiaárak, mind a cégek, mind a fogyasztók számára aggályosak, aggasztók. Ugyanakkor a zöld technológia kritikus jellegűek a növekedés szempontjából, Végezetül pedig az ukrán krízis fényében senkit sem kell emlékeztetni arra, hogy Európa energia függősége milyen veszélyekkel és milyen költségekkel jár. A biztonság és a gazdasági racionalitás határozza meg a 2020-as energiapolitikát, és bebizonyítottuk, hogy ebből valóságot tudunk kovácsolni. Jó úton haladunk a 2020-as célok elérésében. Most tovább kell mennünk annak érdekében, hogy becsvágyó menetrendet tűzzünk ki magunk elé 2030-ig. A klíma és energia keret éppen ennek a célkitűzésnek felel meg. Ez egy kötelező mínusz 40, százalékos széndiokszid kibocsátás csökkentést ír elő a 1990 szinttel összehasonlítva 2030-ra. Nem csak besvágyó az a cél, hanem végrehajtható és költségtakarékos is, hiszen a 40 százalék jelentős átalakulást ér el majd a gazdaságban másodszorban a megújuló energiák becsatlakol, betáplálására legalább 27%-os kötelező célt kell előírni. A hazai megújuló források mérvadóak, hiszen ezek hozzájárulnak az energia biztonság megteremtéséhez, de már nem a 27 egyedi célkitűzést kell meghatározni, hanem inkább egy alulról építkező célrendszert kell kialakítani, melyben a tagállamok specifikus tulajdonságait is figyelembe vesszük. Ugyanakkor itt ezen a területen intelligensen kell megosztani az európai feladatokat az em- <clears throat> a tagállamoknak, saját feltételeiket és saját energiamixüket is meg kell teremteniük, és ezt tiszteletben kell tartani. Ők határozzák meg, a tagállamok, hogy melyek a nemzet, nemzeti célok, de ugyanakkor mi pedig minden támogatást megadunk úgy, hogy a fennálló állami támogatás szabályokat is érvényesítsük. Megerős, meg kell erősíteni az irányítási ö, rendszert. Az energiahatékonyság területén a jelenlegi 2020-as stratégia nem tartalmaz kötelező célt, 2004-ben áttekintjük ezt a tervet, és eddig kell várnunk, amíg a következő lépésekről szólhatunk arra gondoljuk, hogy még a jelen bizottság mandátuma alatt egy javaslattal tudunk erre ezen a területen előállni. A bizottság célkitűzései világosak, most a parlament és a tanács térfelén van a labda. Arra számolok, hogy az Európai Tanácson jövő héten előrelépést tesznek és világos jelzéseket adnak például a eladósodás csökkentési stratégia tekintetében, illetve az itt felvetett kérdések tekintetében. Az a fontos, hogy a tagállamok azonosuljanak ezekkel a becsvágyó célokkal. Tudom, hogy egy-két tagállam számára nem könnyű döntés ez, de azt gondolom, hogy Európa így tud vezető és versenyképes szerepet játszani, például az éghajlatpolitika területén. Nem állhatunk egyedül erőfeszítéseinkben, a nagy gazdaságokat meg kell nyernünk, hogy velünk együtt munkálkodjanak. Ban Ki-moon egyébként idén szeptemberében egy magas szintű konferenciát rendez az éghajlat célok megvitatásáról, nagyon fontos, hogy amikor a szeptemberi New Yorki konferencián részt veszünk, az Európai Unió tagállamai egy eh, hangon beszéljenek, egyként gondolkozzanak. 2030 itt lesekedik ránk, egész közel van már 2030, épp ezért, azért, ezért nagyon fontos, hogy biztos körülményeket biztosítsunk a cégeknek, a beruházások számára, és természetesen a saját házi feladatunkat is el kell készítenünk. Tisztelt képviselők, határozott lépésekre van szükség, a nemzetközi kontextus ezt teszi szükségesé, és a közös fellépést teszi szükségesé. Éppen ezért nagyon fontos lesz az európai csúcs, azt kell megmutatnunk, hogy az európai tagállamok összetartanak, és elkötelezettek a céljaik megvalósítása érdekében. A gazdasági nehézségek idején Fontos, hogy ne tegyük le a fegyvert, illetve az eszközöket, hanem keményen dolgozzunk, ezt várják az állampolgárák, polgárok tőlünk, és ez lesz az igazi tétje a jövő heti Európai Tanácsnak, és remélem, hogy az Európai Tanács határozott intézkedésekkel válaszol ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Barózó úr, most pedig a néppárt részéről Dól úr. Elnök úr, a tanács elnöke, tisztelt kollégák, a márciusi európai csúcs feszült nemzetközi környezetben kerül sorra a Szíria, Egyiptom és az egyéb nemzetközi problémák tornyosulnak fölénk. Ezért is fontos, hogy Európa egységes álláspontot képviseljen, hogy messzebbre lássunk, messzebbre tudjunk haladni. Bono ír popstar. Azt gondolom, hogy nagyon jól megfogalmazta, hogy mi a feladatunk. Európa gazdasági egység. Most az a feladat, hogy társadalmi egységé is váljunk. Egységesen kell fellépnünk, így hallathatjuk a hangunkat világméretekben. A tanács, az energiapolitika és a versenyképesség az európai szemeszter témakörökben elő, előre kell, hogy lépjen, mégpedig ambíciózus intézkedésekkel. A 28 tagállam nem szabad, hogy az energia ellátás terén kiszolgáltatottá váljon. A gazdasági függőség fenntarthatatlan. Az európai polgárokat aggasztja a dolgok alakulása. A keleti országok különösen komoly gondokkal néznek szembe, és a szomszédsági helyzet is rendkívül aggasztó számukra. Ez a soron következő európai választások központi témája. Más feltételek között kell munkahelyeket teremteni a különböző tagállamokban. Különböző szavakkal dobálózunk, ezek közé tartozik a megszorítás is. Jean-Claude Juncker úgy fogalmazott, hogy 25 millió munkanélküli fenntarthatatlan helyzet 28 tagállam részéről. Arra kell összpontosítanunk, hogy ezek az emberek mielőbb munkát találhassanak. Az európai szemeszter eszközöket ad Európa hitelesítétele érdekében. A stabilitást így tudjuk a gazdaságban biztosítani. Rendbe kell tennünk az államháztartásokat, ez nem egy önmagában vett érvényes cél, de mégis egyike a számos feladatnak. A 2020-as célokat szem előtt tartva az iparpolitikában is előre kell lépnünk. Az európai a ipar versenyképességét a kis és középvállalkozások biztosítják. Fontos, hogy a kutatás, fejlesztés, innováció központjaiként működhessenek megfelelő államháztartási és adóösztönzők hiányában egyre másra mennek csődbe a kis és középvállalkozások. Ez elzászra is érvényes. Felszámolják őket. Óriási számban mennek tönkre a kis vállalkozások. És nem hallunk egy árva szót sem azokról a naponta eltűnő százas nagyságrendű KKV-kről, amelyek aztán nagyon hiányoznak a növekedésünk szempontjából. Kedvező gazdasági környezetet kell létrehozni, véget kell vetni a tisztességtelen kereskedelemnek, és a KKV-k számára lehetővé kell tenni a munkahelyteremtést. hogyha a KKV-k a helyzet magaslatára állnak, akkor megszűnhet a munkanélküliség. Egyetlen munkanélküli sem marad majd. Úgy gondolom, hogy az egység nem azt jelenti, hogy feladjuk a szuverenitást, éppen ellenkezőleg átláthatóbbá teszi a működésünket, hatékonyabbá teszi az ügyek koordinációját, és az európai szemeszter célja pontosan ez. A pénzügyi piacok hatékony működését szeretnénk biztosítani. Jelentős előrelépést tudhatunk magunk mögött büszkék lehetünk a békére, a jólétre, Európa fejlettségére. Ezt kell megvédenünk. Május 25-én a választóink azt gondolom, hogy a gyermekeik jövőjéről is szavaznak. Több Európára van szükség, mert Európa a megoldás. Köszönöm szépen! Radul. Dolur. Watson úr kérdést szeretne föltenni önnek, hogyha egyetért. Tessék, Watson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos vagyok benne, hogy a ház csatlakozik hozzám, és gratulál Dól úrnak, hogy újra választották a néppárti frakció elnökének. Önök a pártkongresszuson megvitatták, hogy az ukrajnai krízis hogy világít rá, hogy mennyire veszélyesen függünk az orosz gázellátástól például Németország. A kérdésem az, miért nem küldi el Angela Merkelt Moszkvába, hogy beszéljen ő a krími válságról és az energiapolitikáról? Miért megy John Kerry oda? Másodszorban hogyha a tiszta energiára átállunk és felgyorsítjuk ezt a folyamatot, akkor függetlenné válunk Oroszországtól, és a éghajlatváltozást is pozitívan befolyásoljuk. Úgyhogy az EPP miért halaszgatja a kötelező nemzeti célokat, amely ezt elősegítené, és amit Barozó úr is említett? Peter Dole. Oui, Monsieur Watson. Watson úr. Köszönöm szépen a kedves szavakat. Ez az ügyében azt érzésre számít az ember, amikor egy hasonló posztra kerül. De egyébként köszönöm szépen. Miért kéne az oroszokkal tárgyalni küldenem Merkel kancellár asszonyt? Én európai vagyok. Merkel asszony tartson jó kapcsolatokat az oroszokkal, teljesen egyetértek. Az európai szemeszter kapcsán az európaiak összességéről van szó. Az energiaellátás kérdése például. Még egész Németország sem rendelkezik kellő súlyjal, hogyha nem alakítunk egy közös energiapolitikát. Kedves Watson úr, nem értek a egyet, hogy a néppárt ellenzi a környezetvédelmet. Én magam is környezetvédő vagyok, csak oda kell figyelnünk ezekre az ügyekre. Világméretekben mi vagyunk a legjobbak. Messze vezető helyzetben vagyunk a többiek előtt hogyha Kína és a többiek nem követnek bennünket, akkor az elindult folyamatok oda vezetnek, hogy megszűnik az összes munkahelyünk, és lehet, hogy mi leszünk a legtisztább gazdaság világméretekben, csak senki nem fog dolgozni. És ezt Németországban, Berlinben is fontos hangsúlyozni. Én azt mondom, már elnézést, én azt támogatom, hogy minden egyes munkahelyet őrizzünk meg. Ne hozzuk nehéz helyzetbe a vállalkozásokat a környezetvédelmi túlzások miatt. Tudom, hogy ennek költségei, hatásai vannak, de úgy gondolom, hogy ebben az irányban tudunk előrelépni. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a szocialista frakció részéről Szvoboda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, azt hiszem, hogy realistábbnak kellene lennünk. Tehát, megismétlem, szerintem realistábbnak kellene lennünk. Az állampolgárok Európában kiábrándultak, és igazából meg is undorodtak egy kicsit Európától. Igazából úgy gondolják, hogy ez egy gépezet, és ma a tanástól és a bizottságtól, amit hallottam, nem cáfolja ezt a fajta vélelmet. Mert önök miről beszéltek? Iránymutatásról. Ugyan hol van a tanács iránymutatás, és hová vezeti az állampolgárokat? Senki nem érti ezt, mi se lesz megint egy csúcs, ugyanúgy folynak a dolgok, mint eddig. Mindig minden ugyanúgy folyik, igazából jelentéktelen, értelmetlen megbeszélések, homályos elkötelezettségek és a legkisebb közös nevező keresése. <clears throat> Még a neoliberális felhő mindig elhomályosítja a tanácslátását. Mi vagyunk az egyik leggazdagabb kontinens, de a bérezés, bevétel és juttatások elosztása egyre egyenlőtlenebb. Ön említette a skilleket, képzéseket, akkor az hogy magyarázza, hogy Spanyolország, Portugália olyan sok fiatal elhagyja az országot? Ha tényleg szükség van a skillekre a gazdaságban, és jól is irányítanák ezt, akkor ezt a két igényt össze lehetne egyeztetni a gazdaságban hogyha összehasonlítjuk az USA-val, az EU-t, hát nem minden rózsás az USA-ban, de ott a 2,4%-os a növekedés, nálunk 0,5%-os, nálunk <clears throat> az USA-ban 6,5%-os a munkanélküliség nálunk, majdnem kétszerese. Az USA-ban 1,6%-os az infláció. Nálunk sokkal kisebb, és igazából defláció fenyeget minket. 11%-os volt januárban, ebben az évben a munkanélküliség iráta, és ennyi volt tavaly is. Hát hol van itt a javulás? És a GDP csak 0,1%-kal nőtt tavalyhoz képest. Aztán a fiatalokról. Persze. Sokan vannak innovátorok, kutatók, vállalkozók, és mit tesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák az agyelszívást? Semmit nem tesz az Unió arra, hogy a legjobb agyakat itt tartsa a kontinensen, és állást biztosítson nekik. Amit az emberek akarnak, az egy jövőkép. Hova tartunk, vagy legalább valami konkrét intézkedések. Az FTT az adó szerepel a napirenden régen, de semmi sem történik. Az adó elkerülés Németországban most a bíróság előtt áll egy híres személyiség, és ő maga úgy tűnik, hogy több mint 20 millió eurót svájci spekulációkkal. Jó lehet, hogy 27 milliót, lehet, hogy több lesz, de 20 milliót biztos elsikasztott az adók nem bevallásával. Hát hogy lehet, hogy két ország, aki még mindig bolykottálja, blokkolja ezt a témakört, nem tesznek semmit ellenük. Tehát megint csak ott van, nem bátrak, nincs jövőkép, nem irányítanak. Igen, az emberek kiábrándultak. Azért van, hogy Farázs úr kicsit sikeres lehet, bár a válaszokat ő sem kínál, de a populizmus nyerhet ilyen időszakokban, még akkor is, hogyha nem kínál konkrét megoldásokat. Engem a beketre emlékeztet ez, amikor azt mondta, próbálkoz, vaj kudarcot, és így legyél sikeres de önök nem tesznek semmit. 2020-ról beszéltek. Hát már most tudjuk, hogy lemaradtunk a 2020-as célokról. Ahogy lemaradtunk a Lisszaboni célokról is. Hát persze. Dól úr azt mondja, nem támogatjuk a kötelező célokat. De miért? Mert a bizottság és a tanács nem hajlandó arra, hogy a 2020-as célokat teljesítse, különösen az éghajlatváltozás és az energia területén gyorsan kell lépnünk. A bankunió. Schäuble úr tegnap valami nagyon érdekeset mondott, azt mondta, a kormányközi műt, módszernek nem vagyok nagy rajongója, de ennek ellenére egy ilyen megoldást javasol. Hát akkor most igen, vagy nem? Nem lehet valamit javasolni, amivel nem ért egyet ön maga sem. Ez nem igazi politika. Aztán az elkerülés elleni harc. Na, ez jó lenne. Az jó lenne, ha a tanács a jövő héten azt mondaná, hogy egységesen fellépünk ellene. De úgyse fog megtörténni, és természetesen a bevételek igazságosabb elosztása, akkor, dól, akkor elkölthetnénk a pénzeket, és zöld munkahelyeket teremthetnénk. Jean-Paul Fortuszival és José Ciglitzel tegnap egy konferen- múlt héten egy konferencián vettem részt a progresszív gazdaságról. Mi lenne az alternatíva a megszorításokhoz képest? A növekedés, a munkahelyteremtés, a bevételek. Mi ezt akarjuk, legyen ez a bizottság és a tanács feladata. Majd akkor teljesülhetnek a 2020-as, vagy ha akarják 30-as energia és éghajlat célok. De ezek csak akkor valósulhatnak meg, hogyha mérhető minőségi zöld növekedés következik be, és remélem, hogy végre egyszer a tanács átadná ezt az üzenetet az állampolgároknak jövő héten. Köszönöm. Vielen Dank, Das Wort hat jetzt für die Köszönöm szépen a liberális frakció vezetője Kiefer Hofstadt kapszót. Dear colleagues, uh, this in fact, uh... Tisztelt kollégák! A legutóbbi csúcs, az Európai Tanács legutóbbi um, csúcsa következik a választás előtt. Azt hiszem, hogy érdemes visszatekinteni az utóbbi öt évre. Mit sikerült elérni, mit nem sikerült, mi lett az eredménye a szakpolitikai erőfeszítéseinknek. Drámai időszak áll mögöttünk, Barózó úr, az utóbbi évben, 2008-ban beütött a pénzügyi válság, államadóságválság követte, 2009-től Görögországban, és aztán másutt, aztán a szomszédságunkban az arab tavasz következett. Ezek fontos események. Aztán lehallgatási botrány, robbant ki, és azóta is gyűrűzik tovább amerikai barátaink részéről. Most pedig mélyreható krími válság bontakozott ki. Emlékezhetünk arra, hogy a hidegháborús feszültségteli idők köszönnek vissza ebben a helyzetben. Tehát azt gondolom, meglehetősen zavaros időszak volt az utóbbi öt év. 2008 óta azért sok minden történt, óriási pénzügyi szabályozás csomagot dolgoztunk ki bárnyi biztos vezetésével, irányelveket hoztunk a bankok feltőkésítéséről, illetve szanálásáról, aztán a betét alapok témakörében a piacok, illetve pénzügyi eszközök, a piaci visszaélések elleni szabályokra gondolok, azután a hitelminősítők, a tőkekövetelmények, és még sorolhatnám, nagyon sok történt a pénzügyi területen köszönhetően Rén biztosnak, kollégánknak sok minden történt a növekedés és stabilitási paktumban. Végre betartjuk, korábban ez nem volt így. És aztán pozitív lépéseket tett az Európai Központi Bank is. Legyünk őszinték, Drági úr tevékenysének köszönhető egyébként, hogy a piaci feszültségek rendeződtek, és a politikusok is kevésbé feszült környezetben valósíthatják meg a reformokat. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy igazat kell mondanunk az európai polgároknak. Még nem múlt el a válság. Nem azért, mert a recesszió véget ért, nem azért mondhatjuk, hogy hamarosan újból fellendülünk. Egyelőre még mindig stagnálunk, 0,2% az nem sok, tehát nem is semmi, de az óriási munkanélküliség mellett azt gondolom, hogy túl kevés. Két fő elem hiányzik, úgy gondolom. Svoboda úr nagyon érdekes párhuzamot vont az amerikai és európai eredmények között. Mi indokolja a különbséget? Először is ők megoldották a bank problémákat. Mi pedig a banki válság közepén csücsülünk még mindig. Nem tudtuk létrehozni azt a rendszert, amely a bankoktól a forrásokat a reálgazdaságba csatornázna. Görögországban a kis és középvállalkozások számára még mindig 8-9-10 százalékos kamatra elérhető a hitel. Ugyanez a helyzet Oroszországban is. Olaszország helyzete szintén ezzel párhuzamos kamatszinteket mutat. Úgyhogy nem fogunk tudni kilábalni csak akkor, hogyha az ECOFIN, illetve a tanács tegnapi döntésének érvényt tudunk szerezni, de még az se világos, hogy valóban elhatározták volna magukat. Konvergencia politikára van szükség, új gazdasági stratégiát kell megvalósítanunk. A Lisszaboni stratégia, 2020-as stratégia kudarcot vallott. Miért? Mert nem volt elég a kötelező elem bennük. Kötelező gazdasági elemekkel tudunk csak előrelépni, és az unió különböző fejlődési irányait összefogni. És egy más témára térnek végezetül rá. Az utóbbi öt évben úgy gondolom, elnök úr, hogy az egység hiányát tapasztalhattuk a külpolitikában. És ez az ukrajnai válság, illetve a krími félsziget ügyében ismét megfigyelhető. Nincs kellő bátorság az Európai Unióban. Itt a szomszédság helyzetéről van szó. Ukrajna egy európai ország. Hogyha Odesszába vagy Kievbe ellátogat az ember, azt látja, hogy Európa közepén eh, jár, európai környezetet talál. A krími események, illetve a tragédia éppen arra hívják fel a figyelmet, hogy nincsen komoly stratégiánk. Szükség van komoly stratégiára. Több elem megvalósításával. Energiapolitika kell, Graham Watson erre nagyon érvényesen felhívta a figyelmünket. Kötelező célok kellenek az energiapolitikában, aztán valódi szankciókat kell alkalmaznunk Oroszország ellen és az orosz piszkos pénzek ellen. Németországban, Londonban fektetik be ezeket a piszkos pénzeket. Valódi szankciókat kell foganatosítanunk, különben akár keresztet is vethetünk erre az egész folyamatra, mert évtizedekre meghatároztuk Krím, a krími félsziget helyzetét. Azt mondhatjuk, hogy a hidegháború végén kialakult konszenzust Oroszország felrúgta. 1990 után az orosz vezetés még másképpen fogta fel a helyzetet, a korábbi köztársaságok területi integritását nem tiszteli ma Oroszország. 2008-ban Grúziában történt az első lépés, aztán most a Krími félszigeten, ezért az Európai Uniónak bátran föl kell lépnie az érdekei védelmében. Köszönöm. Köszönöm, Ferhofstadt úr. Most pedig a zöldek nevében Rebeka Harms kapszót. Igen, tisztelt elnök urak, kedves képviselőtársaim! Barozó úr, nem bánnám, hogyha ez az utolsó ebben a ciklusban öm, megtartott csúcs, csot, arra is felhasználnák, hogy elgondolkozzanak az elmúlt évek teljesítményén. Hiszen az elmúlt években mindig azt hallottuk a bizottságtól, hogy a krízist megoldják, ám Egy olyan Európai Uniót látunk itt az ön második ciklusának a végén, amely sok módon megosztott, a társadalom leggazdagabb és legszegényebb rétege távolabb áll egymástól, mint régebben, nagy a különbség észak és dél között, rosszabb a helyzet, mint 5 vagy 10 éve. És azt gondolom, hogy a bizottság elnökének feladata volna, hogy elmagyarázza, hogy mi nem sikerült. Most az egész éghajlat és e- energiapolitikai vitára szeretnék koncentrálni, illetve az európai ipar jövőre való felkészítésére. Gyakran halljuk, hogy milyen bonyolult, hogyha becsavágyó klíma vagy energiapolitikai célkitűzéseket tűznek ki maguk elé. Hát nézzenek Németországra. Ez az az ország, amelyet ipari eh, sivatagnak lehet nevezni, azért, mert becsvágyó gazdasági céljaink, eh, környezetvédelmi céljaink vannak. Úgy tűnik, hogy a gazdaságunk nem versenyképes, kérdem én önöket. Hát, ha valaki ezt elhiszi, az nagyon téved, nevet. Ön, én már nem is tudok nevetni ezeken az ér, érveken, amikor kiátszák a gazdaságosságot eh, a környezetvédelem ellen. Németország az példa. Barózó úr, bizottsági elnökként egy cikloson keresztül elviselte, hogy Stavros Divas és Andres, Andris Pibalgs zal becsvágyó célokat tűzünk ki, de ugyanakkor a saját embereivel és Öttinger biztossal például mindent megtett annak érdekében, hogy a becsvágyó klímacélokat megnehezítse. Ezekkel az éghajlat célokkal a nemzetközi politika mélypontját értük el. Nevetségesek a megújuló energia betáp célok, és a hatékonysági, energia hatékonysági célok nevetségesek, és stratégiailag, hogyha keletre tekintünk, egy vicc. Úgy gondolom, hogy az utolsó lehetőség, hogy az Európai Tanács jövő héten az Európai Unió felelőtlen éghajlatpolitikáját korrigálja, máskülönben Párizsban nem lehet egy sikeres ENSZ éghajlatcsúcsot megtartani. Önök elbúcsúztak a két fokos, 210 fokos céltól, pedig ez volt az egyetlen reális cél, melyet, melyet dolgozni kellett volna. Mi több, feladták azt az elképzelést, hogy a becsvágyú éghajlatváltozási célokkal a gazdasági innovációt is támogatni lehet. Milyen következtetéseket vonok le a krimi válságból, illetve az Oroszországgal való feszült viszonyból? Milyen, mit tanulok a földközi tenger térségének déli országaiban történő eseményekről? Azt kell látni, hogy népeket nyomnak el az ég a forrásokkal, az energiaforrásokkal, zsarolják az országokat, és éppen ezért az volna a feladatunk, hogy az éghajlat cél, célokat a figyelmünk homlokterébe állítsuk, de Öttinger és Tajani biztosok ezt megakadályozták. Köszönöm, Hármszasszony, most pedig Zahardil úr az ECR frakció nevében kapszott. Köszönöm szépen. Elnök úr, az országom tíz évvel ezelőtt lépett be az Unióba. És nagyon nagy energiával tettük ezt. De most a cseh köztársaságban az EU-ba vetett bizalom csak a népesség 34%-ára jellemző. Hát nyilvánvalóan bele kell gondolnunk, hogy mi ennek az oka. Van egy régi cseh film, aminek az a címe, hogy a DDR-es kollégák hol hibáztak. Azt gondolom, hogy ugyanez igaz itt is. KKV-król beszél, energiáról, gazdaságról, ez igaz, de önök mindig azt mondják, hogy támogatjuk őket, de másrészt pedig megfojtjuk őket a bürokráciával. Mm, arra hivatkoznak, hogy ez a bürokrácia védi a környezetet, a fogyasztókat, de az ön tíz éve alatt igazából a KKV-kra vonatkozó szabályok kötege csak nőtt és nőtt. Az éghajlatpolitika teljes kudarc. Az saját bizottsága mondja ezt. Az áram árak átlagosan 20%-kal nőttek. A vállalkozások számára az áram kb. 17%-kal lett drágább. És miért? Az önök éghajlatpolitikája miatt és azért, mert a megújuló erőenergiaforrásokat támogatják. Nagyra törőek a céljúaik, 2020-at emlegetik, a 40%-os kibocsátási redukciót, közben pedig kirántják a szőnyeget az emberek lába alól. Most pedig <clears throat> az Európai Bizottság elnöke, a politikai pártok most választják a jelöltjüket erre a pozícióra, és a Lisszaboni szerződés pedig azt mondja, hogy az Európai Parlamentnek is döntenie kell ez ügyben. Figyelembe véve az európai választások eredményét. És a válasz a válságra nem Ferhofstadt úr, ugyan őt nem is ismerik az Európai Unióban. Ha nem változtatunk az Európai Unió működésén, semmi se történik. Köszönöm, most pedig Cimmer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Barózsó úr, tisztelt tanácselnök úr! Az elkövetkező csúcson az európai szemeszter kérdését tűzték napirendre, és meg fogják állapítani, hogy milyen pozitívak ugyanezek az eredmények hiszen az európai választások közelegnek, és éppen ezért nagyon naív volna azt várni önöktől, hogy az állam és kormányfők világos beszédet, világosan beszéljenek és felderítsék a hiányosságokat. A frakcióm újton újra követelte, hogy a téves krízismenedzsment tanulságait vonjuk le. A gazdasági fellendődés, amelyről újton újra beszélnek, azt a célt szolgálnám, hogy az válság áldozatait segítsük, akiknek semmi közük nincs a pénzügyi spekulációkhoz. Ez lenne a cél. Azonban ez a gazdasági fellendődés az válság áldozatainál nem érkezik meg. Ehhez ugyanis a gazdasági és szociális egyenlőtlenségek túl nagyok a közkiadásokat brutálisan csökkentik a tagállamokban, és ez különösen azokat érinti, akik semmilyen módon nem felelősek a válság kiváltásáért. Másrészt Németország egyedül 2013-ban 199 milliárdos export többlettel zárta a kereskedelmi mérlegét. Ez a világon a legnagyobb export szuficit, és ez Németország történetében is a legnagyobb. Rén biztos beszélt erről, és azt mondta, hogy túl keveset ruháznak be Németországban. A német kormány szerepe az Európai Unióban a Bayern München Bundesligában való szerepével hasonlítható össze. Mindketten eltávolodtak a valóságtól, és mindketten szorosan kapcsolódnak össze nemzetközi pénzkapitalizmussal. A Bayern München foci csapata 27,2 milliárdos adó, adóssággal a háta mögött mégiscsak arrogánsan viselkedik a Bundesligában, a német NB1-ben, és ugyanígy viselkedik Schäuble pénzügyminiszter is. Márpedig, hogyha valaki nyer, akkor más eladósodik. A német receptúra csak a német gazdaságra érvényes, és itt is csak rövid távon. Hogyha ezen nem változtatunk, akkor az Európai Unió feje fölött a következő gazdasági válság démoklész kardja fog lebegni. A eladósodott államokat makrogazdasági felügyelet alá helyezték, de kérdezem, hogy a Német, Németországot miért nem helyezik makrogazdasági felügyelet alá, és miért nem határozzák meg számára, hogy a minimál jövedelmeket megemeljék, és a fenntartható ágazatokba ruházzanak be. A csúcs egyebiránt a bizottság 2020-2030-ig terjedő éghajlat céljaival is foglalkozni fog. Riadtan tapasztaltam, hogy az egyes tagállamok semmilyen ambicionált és kötelező célokat nem írnak elő a tagállamok számára, mi több a bizottság nem beszél az energia hatékonyságról sem. Nem más ez, mint egy szomorú játék. Egy e, tragédia, ha úgy mondhatom, hiszen a krízis ellen csak akkor léphetünk föl, hogyha egy szociális és ökológia, á, ökológiai átalakítást hajtunk végre, minimál normákat tartunk meg, és az emberek érdekét érvényesítjük az unió érdekével szemben. Köszönöm szépen, most pedig Ferás képviselő kapszott az FD nevében. Köszönöm szépen. Még az itteni normák mellett is azt gondolom, hogy ólomként nehézkedik ránk, nehezedik ránk a mai hangulat. 44 képviselő van itt, a több mint 700-ból, hogy meghallgassa a vitát. 15 évet töltöttem itt. Az utóbbi öt évben nagyot változtak a dolgok, összeomlóban van az európai álom. Van még néhány mániákus az Európai Bizottságban, Európai Egyesült Államok álmát kergetik. A legtöbb képviselő egyszerűen csak állást akar, újraválasztást akar, de közben Európa haldoklik. Az euróövezet bővítése akár jól is sikerülhetett volna Németországgal és az északi országokkal, de a földközi térség bekapcsolásával tragédiává alakult. Aztán a déli, illetve keleti régiók szabad mozgását biztosítva súlyosbítottuk a válságot. Hetente 4000 vendégmunkás érkezik egy évre vagy hosszabb időre hazámba az Európai Unió nem működik gazdasági értelemben, és a migrációs szabályok átalakítják a társadalmat, az embereknek ez nem tetszik. Nem akarják ezt. Barozó úr arról a lehetőségről beszélt, hogy Európa ipara reneszánszt élhet át. Ez jól hangzik, és aztán hozzáteszi, hogy folytatni kell az éghajlatváltozással összefüggő célok teljesítését. Eközben Amerikában palagázt aknáznak ki, Kínában két szénerőművet adnak át hetente. Mi pedig mit teszünk? Ölbetett kézzel tűrjük, hogy megszűnjenek a munkahelyeink. A következő Európai Parlament úgy gondolom sokkal izgalmasabb helyzetet hoz majd, mint amit délelőtt látunk. Most elnézést, mondja az elnök kék kártyás kérdés Sinclair asszonytól. Sinclair asszony, tessék. Sinclair asszony, kinek címzi a kérdését? Ferry Jornak. Jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ferry Jor. miközben a munkanélküliség nagyon nagy probléma Európában és az Egyesült Királyságban is. Ön azt gondolja, hogy helyes, hogyha az adófizeték pénzét arra fordítja, hogy a feleségét, Kristen és Annabel Fullert, a szeretőjét, a volt szeretőjét alkalmazza, mint asszisztens? Ezt gondolja Farage úr? Én nem hiszem, hogy erre válaszolnom kellene. Mágénész asszony? Mr. Um, Farage, Farage úr, remélem az én kérdésemre válaszol. Ön arról beszél, hogy mennyire izgalmas a politika. Minden tiszteletem az övé, de a politikában én nem izgalmakat keresek, hanem dolgozó embereket akarok. Amikor ide belép, akkor mutatna egy kis tiszteletet azok felé, akik itt dolgoznak. A múltban sokszor kisétált innen. És azt mondja, hogy az emberek már nem lelkesek az EU iránt. Én azt hiszem, hogy a UKIP iránt nincs már lelkesedés. Válasz. Hát ha lett volna kérdés, akkor válaszolnék, de az euroszkepticizmus nő az Európai Unióban. Itt senki, még a mániákosok sem, akik itt hisznek ezekben a projektekben, hisznek ebben már teljes mértékben, és ön Írországban jön, úgyhogy jobban kéne tudnia, mint bárki másnak. Az ok az az, hogy senki se bólintott rá soha egy politikai Európai Unióra a franciák sem, a hollandok sem, akik nem akarták az alkotmányt, a Lisszaboni szerződést, csak egyetlen ország, Írország. És Írországban is a népszavazáskor, amikor kiírták, visszautasították, leszavazták. Úgyhogy nem állnak készen az emberek az Európai Unió. Lehet, hogy Reding úr, Barozó úrra, az emberek nem. Most pedig Bronz képviselő kap szót a függetlenek nevében. Köszönöm szépen! Néha arra van szükség, hogy különböző forrásokból tanuljunk arról, hogy miről is szól egy találkozó. A következő Európai Tanácsülés állítólag az európai szemeszterrel foglalkozik, ami azt jelenti, hogy a bizottság a reformprogramokat tekinti át, többek között a munkaerőpiaci reformokat a napi rendezen felül a gazdasági versenyképességről szól, valamint a, vert, a nagyobb gazdasági alap megteremtéséről. Nos, hogyha visszagondolunk az ECOFIN február 16-i 2012-es ülésére, amely az az évi európai szemeszterről szólt, azt olvashatjuk, a reformokat a munkaerőpiacra kell koncentrálni, különösen a fizetés meghatározási mechanizmus érdekében, annak érdekében, hogy a munkaerő költségét hatékonyá tegyük. Mit jelent ez? Ezt jelenti, hogy a magas bérű gazdaság a globalizmus ideológiáját fogadja be, és így a globalizmus alapján csökkentének el a béreket annak érdekében, hogy feltörekvő gazdaságokkal versenyképesebbek maradjunk. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Gianakó asszony kap szót a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az tény, hogy ez az utolsó csúcs a választások előtt, ezért aztán hatalmas a jelentőség és különös jelentőséggel vél Természetesen a napi rendje főleg a szemeszterrel foglalkozik, amely egy nagyon bonyolult eljárás, amely kialakult az elmúlt években. Alapvetően öt év zárult le, öt évig tartott a nagy válság, hatalmas válság volt, intézkedések történtek, lépések, és megpróbáltuk a stabilitást visszaállítani. Általában semmelyik ország nem próbálja már megsérteni a stabilitásra irányuló intézkedéseket, és Európát nagyon megviselte ez a válság. De ezek a változások és az arab tavasz, vagy a volt szovjet köztársaságoknak a lázadása most, ez ö, ö, megerősítheti az Európai Uniót? Nem. Az Európai Uniónak még mindig ugyanaz a működési módszere, a trialógus elodázza a kérdéseket, és igazából nem igazán érdekli a tagállamokat, hogy mi történik ott. Amikor létrehoztuk az Európai Uniót, akkor sokkal nagyobb volt az érdeklődés. 50 év telt el, 50 év békében éltek az emberek. Ez luxust teremtett, megteremtette azt a luxus, hogy nagyon kritikusak az emberek. Igen, meg kell hallgatnunk a negatív megjegyzéseket, de a pozitívokat is, elnök úr. Nem lehetséges, hogy megvitassuk és megoldjuk ezeket a ö, témákat, ha nincs igazi európai vezetés, és ebben a pillanatban nincsen Európai Uniós kormányzás. Egy másfajta Európát várnak az emberek. Igen, több Európát akarunk, de egyértelmű Európát. Mit akarnak a tagállamok, milyen szükségletei vannak egy európai kormányzásnak, milyen Mm, változtatásokra van szükség. Legyen ez az adózás, az adó elkerülés, vagy hogyan működhetünk egységesen. Erről kellene, hogy a csúcs beszéljen a választások után. Én személyesen csak remélni tudom, hogy az euroszkepticizmus, ahogy ezt hallottuk Farage úrtól, ne kapjon nagy teret. Köszönöm szépen, Janak úr, most pedig Ferreira asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A bankunió talán a legfontosabb téma, amelyel a parlament és a bizottság ebben a ciklusban foglalkozott a krízis meghaladása érdekében. A ciklus vége előtti csúcs még megállapodhatna, hogyha létrejönne a politikai akarat. Az Európai Bizottság fontos szerepet játszott a jogalkotási um, szövegek előkészítésével, de mi a parlament részéről sokkal jobban örülnénk annak, ha a bizottság még aktívabban sarkalná a tagállamokat a e jogszabály elfogadása tekintetében. Az ECOFIN tanács vezetője, és Blum az Eurócsoport vezetője szimbolikus tárgyalásokat folytattak, de a tárgyalás igazából nem kapott lendületet az Ecofinon. Lejáróban van az idő, de a bankunió minőségéről nem mondhatunk le. A tárgyalási, a tárgyaló csoport elnöke és a jelentéstevők összeültek annak érdekében, hogy egy igazi komoly szöveg jöhessen létre, amely kiküszöböli a politikai manővereket. Olyan szabályokat kell kialakítani, amely eh, a hitelezők és a hitelfelvevők számára is átlátható, és biztosítani kell, hogy eh, a kockázati profilokat csökkenteni tudjuk, és így hitelessé kell tennünk magunkat. Ezen elvek alapján a parlament áll a tárgyalások előtt, de hogyha megfeledkezünk ezekről az elvekről, akkor a megállapodásra sem lesz lehetőség. Egy rossz megállapodás pedig a bankunió hitelességét aknázna alá, akár örökre is. Mi elkötelezettek vagyunk a jogszabály elfogadása mellett, de mindkét félnek aktivizálnia kell magát, ha sikeresek akarunk lenni. Sok felelősséget eh, vállalunk magunkra, mi a parlament, de biztosítanunk kell, hogy az intézmények közösen dolgozzanak. Köszönöm szépen, Evans asszony az öldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan hallhattuk is, az éghajlat és az energiaellátás ügyében a 2030-as célok fényében ez az első vita. Ambíciózus célokat kell követnünk. A globális felmelegedés veszélyes szintjeit csak itt tudjuk megelőzni. Kötelező célokra van szükségünk az energiahatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások felhasználásában. Tudományos alapokra kell helyezkednünk. A bizottság tisztában van azzal, hogy az energia importot úgy tudjuk csökkenteni, hogy igénybe veszük a frissebb eredményeket. Ez nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági érv is. A munkahelyteremtés alapvető a fiatalok számára. Fenntartható foglalkoztatásra van szükség az energia területen. Velszben, a saját választókerületemben tudom, hogy mit várnak az európai polgárok az a cél, hogy az éghajlatváltozás ellen ambíciózus célokat tudjunk megvalósítani, és kérem, hogy a bizottság ezt tegye meg. Köszönöm szépen, Salvini úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az euró meghalt, mondjuk ki. Sokan azt szokták mondani, euró kaput. Mi több, szép gondolatként született, de megöli az Európát. Az euroszkepticizmus azért nő, mert egyre nő a munkanélküliség, az éhség, emberek válnak öngyilkossá. Nagyon sajnálom, hogy Barózó úrnak már nincsen arra ideje, hogy bennünket meghallgasson, hogy a kritikus hangokat meghallgassa. A multik, a bankok érdekeit védi a bizottság, beszélnek az, Európa, az energiagazdálkodásról, miközben a saját cégeinket nem tudják megvédni. Japán, Japán, Kanada, az USA megvédi a saját iparát, a Made in USA-t, Made in Japánt. Mi semmit se teszünk. Meghalt az euró, de hogyha nem, te, nem lépünk fel az euró ellen, akkor továbbra is mészároljuk a munkavállalókat, és tönkretesszük a megélhetésüket. Euróval az, Euró, az Európai Unió is meg fog halni, éppen ezért fel kell lépnünk ez ellen. Köszönöm szépen, most pedig Royl képviselő köpszölt a néppárt nevében. Elnök úr, kedves kollégák! Először is megcélozza az Európai Unió az előrelépéseket, és történnek is, nem értem, hogy hogy lehet csak a problémákról beszélni. Másodszorban az európai iparban és gazdaságban a növekedés és a munkahelyteremtés probléma, ezzel foglalkozni kell. Az ipar részesedése 1970-hez képest nagyon visszaesett. Nyilvánvalóan, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Ez a deindustrializáció egyre inkább előre halad az EU-ban. Csak öt országban növekedett az ipar aránya 2007 óta, és az első 50 globális szinten jelentős ágból csak 9 európai. Nyilvánvalóan, hogy foglalkozni kell a növekedéssel, és nem úgy, hogy pénzeket adunk, hanem az akadályokat el kell távolítanunk. És ellent kell, hogy mondjak, nem arról van szó, hogy mindig új célokat fogalmazzunk meg, nem kell leterhelnünk az ipart. Arról van szó, hogy okosak legyenek a célok, a projektek, hogy ösztönzőket teremtsünk, és hogy az állami na, tevékenységek, kutatás, innováció, ott ösztönözni kell, és én úgy gondolom, hogy ezeken a területeken az elmúlt évben hát még van mit tennünk. Ez egy széles szintű intézkedés kell, hogy legyen, versenyképességre van szükségünk, és 20%-os ipari részesedésre, ezt javasolja a bizottság is, és akármilyen törvényeket is hozzunk, először elemeznünk kellene, hogy a versenyképességét fokozza-e az európai barna. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, most pedig a szocialisták részéről Guerrero úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Pár perce Svoboda úr arról beszélt, hogy az új tanácsi csúcs milyen kockázatokat tartogat a két legkockázatosabb témakört említette, a tehetetlenség, illetve a szokásos üzletmenet lassúsága a legkisebb közös nevezőnek a megállapodása, amit fő veszélynek tekint. Aztán az éghajlatváltozás terén említett, hogy 30%-os megújuló energia, illetve 40%-os fogyasztás csökkentés, hatékonyság növekedés kell, hogy megvalósuljon. A parlament döntésének kivárása nélkül a bizottság sokkal ambíciózusabb tervet terjesztett elő, amely erősebben támaszkodik a megújuló energiaforrásokra, de nem fogalmaz meg energiahatékonysági célokat szeptemberre, októberre ígérnek energiahatékonysági számokat is. Miközben a bizottság lassanként eltűnik, illetve átalakul. Hogyha Barroso úr értene spanyolul, vagy még jobban értene, akkor érteni azt, amit most mondani fogok, hogy azért jobb későn, mint soha. Az energiahatékonyság egy olyan témakör, amely például Ukrajnával összefüggésben is felhívja arra a figyelmet, hogy több energiát kell fordítanunk arra, hogy megreformáljuk a felhasználást, illetve összekapcsoljuk a hálózatokat. A frakcióm sürgette, hogy kötelező célokat tűzünk ki, és ambíciózusabbak legyünk. Németország a saját energiapolitikájában ezt meg is tette. Más országok, például Spanyolország sajnos nem. A megújuló energiaforrásokra helyezett hangsúlya a kaotikus helyzetet eredményeztek az állam, áram ellátásban. A beruházásokat ö, hátráltatják. Köszönöm. Köszönöm Lavi a képviselő néppárti frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt tanácselnök úr, igen, tisztelt biztos úr. Teljesen világos, hogy ön pillanatban vagyunk, amikor az állampolgárok figyelme az intézményekre irányul közelegnek a májusi európai parlamenti választások, és rávilágítunk arra, hogy mit tettünk idáig, illetve hogy mit teszünk a jövőben. Amit idáig tettünk, nem elegendő, hiszen az eredmények mindenki számára láthatóak, és óriási a különbség a növekedés tekintetében az egyes országok között, illetve az adók tekintetében. Többet kell tennünk. Keveset tettünk idáig, és a tavaszi csúcs, amely hagyományosan a versenyképességgel foglalkozik, ma három ponttal foglalkozik, az európai szemeszter versenyképesség, az energia és az éghajlatváltozás. Ezek azok a kérdések, amelyekre figyelni kell, vagy pedig új eszközöket kell megragadnunk. Úgy gondoljuk, hogy új elemekre van szükség. Nagyobb rugalmasságot kell bevezetni annak érdekében, hogy a növekedési pályára állítsuk a gazdaságot. Új finanszírozási eszközekre van szükség, hogy a vállalkozókat támogassuk. A Youth Guarantee hasznos, az ifjúsági garancia hasznos, de nem elegendő hiszen hatalmas eh, nehézségek között élnek a fiatalok, olyan magas eh, a fiatalok közötti munkanélküliség egyes országokban, ami példátlan. A bankuniót végre kell hajtani, meg kell valósítani annak érdekében, hogy működjön is, hiszen nagyon magasak a kölcsönökre kivetett kamatok, és ez megnehezíti a vállalkozói tevékenységet. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lavi a képviselő, most pedig Beresz asszony kap szót az SZND nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, Barózó úr úgy látom, hogy nem érdeklődik a vitánk iránt. Ennek ellenére az utolsó tavaszi csúcs előtt csak örömömnek adhatok hangot, mert Barozó elnök úr nem értette meg a tavaszi csúcs lényegét, illetve hasznát. Nem arról van szó, hogy a szemesztert, a megszorításokat szeretnénk megvalósítani. Az európai szemeszter lényege a szociális feszültségek csökkentése tíz év elteltével, tíz éves mandátum a végén, a szociális feszültségek magasabbak, mint bármikor. Le kell vonni a következményeket, következtetéseket ebből. Az európai szemeszter keretében meg kell vitatni, hogy nem kielégítő a növekedés, a 2020-as célok nem teljesültek, minden mutató piros tartományban van, a 2020 20 as célokat nem koronázza majd siker. Ideje váltani, le kell váltani a bizottságot, valódi európai stratégiát kell megvalósítani. Átfogó jövőképet kell kialakítanunk, és a beruházásokat a magán és állami szférában is ösztönözni kell. Valódi prioritássá kell emelni a munkahelyteremtést. Barozó úr paradox módon csak nem 7 éve tétlenül nézi a helyzet romlását, az energiaellátás bizonytalanságát. Képtelennek bizonyult megvalósítani a kitűzött célokat. Az energiaszámlát most kell kifizetnünk Európában, ipari reneszánszról lehet beszélni, de hogyha hiányzik az energia hozzá, energiafüggőség helyzetében vagyunk, akkor alig ha remélhetjük, hogy ez megvalósul. Mindez a tehetetlenséget jelzi. Az energiaellátásban európai stratégiát kell kialakítanunk, és mindenki számára munkahelyet kell biztosítanunk. Örülök annak, hogy Juncker úr hiányában az energiatéren talán előre tudunk lépni, és közösségi stratégiát tudunk kialakítani. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a néppárt nevében Odi úr kapszult. Köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről Barózó úrnak gratulálni szeretnék, Van Rompuy úrnak szintén. A politikai gondolkodásban előreléptek. Azt gondolom, hogy Berez asszony a szavait a francia elnökhöz is intézhette volna, ő képviseli a tagállamát a tanácsban, ahelyett, hogy Barózó bizottsági elnök urat kritizálja. Azt gondolom, hogy a stabilitás, a koordináció, az irányítás fémjelzi majd a tavaszi csúcsot téma szinten. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos témakörök ezek. A kormány és államfők ideje, hogy az uniós politikák egészét a csomagban lássák és kezeljék. A cél az, hogy az iparpolitikát sikerre vigyük. Ösztönözni kell a versenyt, annyiban vagyok csak csalódott a limuzeni régió képviseletében, hogy az Európai Bizottság az elektronikai gyártókat nem tudta kellőképpen bevonni az iparpolitikába. A kereskedelemben azt gondolom, ne legyünk naívak. A kölcsönösség kell, hogy megalapozza a szabályainkat. Itt az utolsó pillanatban tartunk egy tanácskozást a választás előtt, és az európai polgárok szempontjából azt mondhatnám, hogy európai szinten nagy vita bontakozik ki a tekintetben, hogy mit gondolnak az állam és kormányfők az eddigi folyamatokról, illetve 2020-as stratégiai céloknak a teljesüléséről, avagy nem teljesüléséről, és a 2016-os költségvetés felülvizsgálatáról. Köszönöm. A Udi úr, Beresz asszonyi kérdést intéz Parancsolj, Beresz asszony. Udi úr, nyilvánvalóan szelektíven olvassa az aktualitásokat, nem kerülhette el a figyelmét, hogy a francia köztársasági elnök az energia reform terén ambíciózus javaslatokat tett. És úgy gondolom, hogy az általunk javasolt stratégia összhangban áll azzal, amit ön is ö, igényelt. Köszönöm. Nem értettem egészen, hogy mi ebben a kérdés. Örülök annak, hogy a köztársasági elnök

Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az első dolog, amit szerettem volna hangsúlyozni, és azt hiszem, hogy ez döntő jelentőségű egyébként, a jelenlegi helyzetben és a jelenlegi problémák ismeretében, amivel a csúcs foglalkozik, az a következő, a bankunió kérdése. A bankunió alapvető fontosságú, nyíltaknak kell lennünk, és rugalmasaknak, a tanács részéről is, és figyelembe kell venni ők a bizottság és a parlament álláspontját. A Coelho vezette portugál kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy felhívja a tanács figyelmét arra, hogy szükség van egy igazi bankunióra, és nem egy kormányközi fragmentált laza szövetségre. Tehát a legfontosabb portugál miniszteri posztokat betöltőek is hangsúlyozták, hogy a bankuniónak nagyon fontos szerepe van. Steinmeier úr, a német külügyminiszter is hangsúlyozta ezt. Ez alapvető fontosságú Görögország és Portugália számára. Biztosítanunk kell, hogy ugyanazzal a finanszírozási feltétellel kapjanak kölcsönöket az északi vállalkozások, mint a déleurópaiak. Ne büntessük a déli cégeket. Biztosítanunk kell azt is, hogy az a cég, amely versenyképesség, ugyanolyan feltételekkel működjön, akár legyen szó Atéról, akár Münchenről Köszönöm, most pedig Nisztelrooy úr. Made in Europe, hát in Europa produciert. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos az, hogy végre a <clears throat> ezek a témák a napirenden szerepelnek, mert az ipart illetően nagyon fontos, hogy a litium elemekről is szót ejtsünk. Például mindent importálunk Európában, és aztán is szereljük össze. Ugyan miért? Pedig ez alapvető fontosságú napelemek szempontjából. Aztán a német technológiákat nagyon gyakran kihelyezik Ázsiában, és aztán itt végzik el az összeszerelés utolsó fázisát. Az ipart illetően teljesen más megközelítésre van szükségünk az Európai 2020-as stratégia tiszteletben tartása érdekében, és be kell vonnunk az érintetteket. Tajáni és Hán biztosok a régiónban figyelembe kell, hogy vegyék, hogy új megközelítést kíván az iparpolitika. És csak ezzel érhetjük el azt, hogy az egyetemek és a vállalkozások együttműködjenek, megfelelő képzést ö, nyújtsanak, csak így lehet környezetvédő politikát folytatni. Elnök, köszönöm szépen, spontán hozzászólások következnek. Kilencen kértek szót, ha mindenki betartja a hozzászólási időt, akkor mindannyian szót kapnak. Először megkérnéz asszony. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr fontosnak tartom, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a belső problémákról szólva a tanácselnöke helyesen emelte ki Ukrajna problémáját. Tehát azért kifelé is figyeljünk. Röviden kommentálnám a jelenlegi helyzetet. Itt a tisztelt házban azt gondolom, senki nem állítja, hogy a helyzet rózsás, különösen a mi frakciónk részéről. Írországban az utóbbi időkben a családok helyzete nem javult annyira, mint amennyire szeretnénk, de a stabilitás legalább visszatért, a növekedés, még ha igen szerény mértékben, de mégiscsak rendelkezésünkre áll, ezt kell erősítenünk. Van Nistelrooy úr szavaihoz csatlakozva, a gyártást kell visszahoznunk Európába, hogy fenntartható munkahelyeket tudjunk létrehozni. A kelt a tigris, Írország fenntarthatatlannak bizonyult orvosolni kellett a problémákat. Adjunk reményt az embereknek. Köszönöm. Kádenbach asszony kapszott, tessék parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr, kedves biztos úr, tisztelt, tisztelt Kurkolasz miniszter úr. Arról beszélt, hogy a csúcs Európa gazdasági versenyképességével, illetve az éghajlati kérdésekkel foglalkozik, hiszen ezek a területek összekapcsolódnak. Szerintem itt többről van szó, mint összekapcsolódásról. Dól úrral ellentétben meg vagyok róla győződve, hogy a fejlődő, becsvágyó és fenntartható gazdaság és éghajlatpolitika hosszú távon biztosítja az európai mezőgazdaság túlélését, másrészt a foglalkoztatás és a jólét előfeltétele. Hiszen csak az energiafordulat és az fenntartható energia forrásokra való átállással tudjuk a munkahelyeket biztosítani, ezzel ugyanakkor a következő generációk igényeit is biztosítjuk, anélkül, hogy veszélyeztetnék a jelen életet. Hogyha a jelenlegi generáció igényeit a növekedéshez, az oktatáshoz, a biztonsághoz való igényeit nem veszük figyelembe, akkor a jelenleg és a jövő generációt is veszélyeztetjük. Köszönöm Bilbao Barandik asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, miniszter úr, szeretném megismételni azt, amit az, a hazám elnöke mondott a globális fórumon, múlt héten Spanyolországban az európai vezetők köz szólván azt mondta, hogy a reálgazdaságban munkahelyeket kell teremteni. Erre van szükség. És ezt az elkötelezettséget kell érvényre juttatnunk a bankok szanálása során is. Tehát a cél az, hogy a vállalkozások hitelhez juthassanak. A reálgazdaság, a humántőke hoz megoldást, a fiatalok, a nők bevonása a munkaerőpiaci lehetőségekbe. Nem a pénzügyi spekuláció mutat előre. A szociális növekedéssel kell támogatnunk a gazdasági növekedést. Azt tapasztaljuk, hogy például Kínában is hasonló munkát végeznek a munkavállalók, mint nálunk, csak védelem nélkül, mérgező légkörben és gázok társaságában dolgoznak, tehát a munkavédelmet is érvényesíteni kell a New Yorki szeptemberi tanácskozáson többek között. Köszönöm. Köszönöm, Kronberg asszony. Köszönöm, elnök úr. A munkahelyekről beszélünk, ugyanakkor az európai üzleti vezetők azt mondták, hogy a megújuló energiaforrás célokkal 570 ezer munkahelyet lehet teremteni 2030-ig. Mondhatunk-e nemet ezekre a munkahelyekre, amikor 20, 20 millió ember munkanélkül van Európában? <clears throat> Barózó biztos úr, illetve Rén úr. Reméljük, hogy a kötelező megújuló energiaforrás, energiacélokat irányoznak elő 2030-ig. Köszönöm. Kronberg eh, asszony Fandalen úr, parancsoljon. Eh, Elnök úr, az európai csúcs azokkal kell, hogy megküzdjön, akik újra akarják építeni a Szovjetuniót, orosz útleveleket osztogatnak, Grúzia, Moldova és most Ukrajna nyilvánvalóan ezek nagyon éles helyzetek. Mit kell tenni a csúcsnak? Ukrajna az egyik legkorruptabb ország. Janukovics és Timoshenko meggazdagodtak, és csak nagyon szigorú feltételekkel szabad őket támogatnunk, és az IMF támogatásával. Az elmúlt látogatásunk amikor elmondták nekünk, hogy Putyin sem érdekel semmi más, csak a bankkontója. Ezért aztán ezt be kellene fagyasztanunk. Az európai energiapolitikán is változtatunk, én nagyon függünk az orosz gáztól. Csip úr, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Z jednej strony sytuacja na Ukrainie, z drugiej strony az európai csúcs témakörei megfelelőek. Ott az ukrán helyzet, másrészt az energia, az éghajlatváltozás. Ezek egymással szorosan összefüggő témakörök. Az energiaellátás biztonsága egy kiemelt téma. Most abból a szemszögből láthatjuk, hogy az orosz-ukrán viszonylatokban mit jelent az éghajlat változás és az ezzel kapcsolatos politikánk a nagy mm, világgazdasági szereplőket is figyelembe véve kell, hogy megvalósuljon. Európa egyedül nem érhet el sikert. Az energiapolitikát a tagállamoknak kell meghatározniuk, irányítaniuk. Így tudunk új életet lehelni az európai iparba, és létrehozni a annyira vágyott munkahelyeket. 20 millió munkanélküli van Európában, és azt gondolom, hogy

Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Weigelt képviselőnek. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, én úgy gondolom, hogy az ukrajnai események és más elhúzódó konfliktusok a krími térségben és máshol azt előfeltételezik, hogy egy új válságnak nézzünk elébe. Tehát át kell tekintenünk, hogy mit tehet a közös európai külpolitika. Ezt le lehet cserélni hoc miniszteri látogatásokra, amelyek Kievbe irányulnak, amelyeknek aztán botrányos az eredménye, mint például a telefonbeszélgetés Ashton asszony és az írt miniszter között, vagy le lehet őket cserélni három miniszteri beavatkozásra, amelyeknek olyan eredménye lett, amely 24 órán keresztül sem tartott ki. Azt hiszem az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy mit tud tenni, meg kell oldani a konfliktusokat, nem újakat kell teremtenie. Igen, szükség van a közös külpolitikára, és az állam és kormányfőknek eh, egyértelműen jelezni őket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen és az utolsó hozzászólunk a spontán hozzászólásokban, Gómez asszony. Elnök úr, hogyan folytathatunk hiteles kereskedelmi és iparpolitikát, vagy versenypolitikát akkor, amikor a tanács és a bizottság továbbra sem vesz tudomást arról, hogy adóverseny folyik a tagállamok között. Hogyha továbbra is szemet húnynak az adócsalás problémaköre felett. Egy amerikai jelentés szerint a svájci bankok nagyon erősen részt vesznek az amerikai adófizetők csalási törekvéseiben. Ugyanez érvényes Európára is. Miközben adóztatják a középosztályt, nálunk Portugáliában például, a szupergazdagok élvezhetik a rendszer előnyeit és visszaélhetnek vele. Ez fenntarthatatlan, elfogadhatatlan helyzet. Mit tesz a bizottság és a tanács ez ellen? Gracias. Köszönöm szépen, Anna. Ezzel lezárjuk a spontán felszólalások körét, és megadjuk Uli Rénnek az Európai Bizottság részéről a szót, hogy válaszoljon az itt elhangzott felvetésekre. Rén, úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Először is a, hadd köszönjem meg ezt a nagyon komoly és tartalmas vitát a soron következő tanácsi csúcs előkészületei kapcsán. Néhány kérdésre szeretnék reagálni. Sőt, úgy éreztem, hogy kékkártyás kérdéssel szívesen fordulnék nem csak Farázs úrhoz, hanem másokkal is, de sajnos előttem nem volt kék kártya, úgyhogy nem élhettem ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy engedjék meg, hogy most reagáljak ezekre az elhangzott dolgokra. Az európai szemeszter kapcsán a bizottság téli prognózisa azt mutatja, hogy a helyreállás megindult. Belföldi fogyasztás, illetve szélesebb alapok szintjén is, és a legtöbb sérülékeny tagállamot is ebbe a körbe számolhatjuk most már. Ami a méreható gazdasági felővizsgálat, 17 tagállam gazdasága kapcsán arra mutatott rá, elemeztük az adatokat, és kiderült, hogy a tagállamok szembenéztek a gazdasági kihívásokkal, és kezelik őket. Egyenetlen egyelőre még az előrelépés. Sok esetben gyorsítani kell, illetve intenzívebbé kell tenni, különösen a munkanélküliség elleni fellépést. Mert elfogadhatatlanul magas szintre ért a munkanélküliség számos tagállamban. Mi konstruktív partnerségben készen állunk a tagállamok támogatására, a helyreállás és a munkahelyteremtés lebeg a szemünk előtt. Az euróövezetben a tagállamok együttműködése azt mutatja, hogy Olaszország és Franciaország intenzívebben kell, hogy megvalósítsa a reformjait, hogy versenyképességet növeljen, illetve munkahelyeket teremtsen miközben élénkíteni kell a belföldi keresletet is. Valamint a beruházásokat kell ösztönözni Németországban, mind a köz, mind a magánszféra tekintetében. Úgy gondolom, hogy a fenntartható növekedést és munkahelyteremtést Európában így szolgálhatjuk. Erre van tehát szükség, tisztelt képviselők. Létfontosságú ennek okán, hogy a reformok tovább haladjanak a megkezdett irányba, és nem csak gazdasági reformokra gondolok, hanem ennél jóval szélesebb körre. Mind arra, ami a versenyképesség visszanyerését szolgálja, és a fenntartható növekedés segíti. Ide sorolom a számos felszólalásban említett adócsalás problémakörét is. Legfrissebben Gomes asszony utalt erre. Nem csak a gazdaság hatékonyságát érinti ez, illetve az államháztartás adóbevételeit, hanem a szociális igazság érzetet is igen erősen befolyásolja. Hiszen úgy kéne, hogy érezzék az állampolgárok, hogy egyenlő teherviselés valósul meg. Dolor Juncker óra utalt, és azt mondhatom, hogy várom az együttműködést vele, korábbi kollégámmal, barátommal, Juncker úrral közösen lépünk majd fel az adócsalás ellen, többek között Luxemburgban is. És úgy gondolom, hogy ezzel etalont teremthetünk majd az adócsalás elleni küzdelemben. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság üdvözli a csúcs középpontjában álló ipari versenyképességet, illetve az éghajlatváltozás és az energiaellátás témaköröket. Európa globális értelemben vezető szerepet vívott ki az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Harms asszony felvetésére reagálva, minden tiszteletem mellett megjegyezném, hogy a zöldek nem tesznek jót Európának, alábecsülik az éghajlatváltozásban játszott szerepünket. Al Gore, Nicholas Stern és Banki Moon is az utóbbi időkben dicsérte tevékenységünket, és úgy gondolom, hogy itt valóban véleményformáló személyiségekről van szó. Al Gore, Nicholas Stern és Banki moon csak három kulcs szereplő, akiket megemlítettem az változás elleni küzdelem kapcsán, de mások is elismerik, hogy az Európai Unió, illetve ezen belül az Európai Bizottság valóban vezető szerepet vívott ki. A zöld növekedés versenyelőnyét ki kell használni, nem csak technológiai, hanem gazdasági növekedés szempontból is, illetve munkahelyteremtés céljával. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak a nagy léptékben, nagy intézkedésekkel, kis léptékben pedig kis ö, lépésekkel kell kitűnnie, és ez szolgálhatja majd az iparpolitika fejlődését, és ki kell tűznünk az átfogó célokat, meghatározni a vonatkozó szabályokat. De hadd döntsék el a tagállamok, hogy hogyan szeretnék végrehajtani a kitűzött célokat. Az erősségeik alapján és bízzák a piacra, illetve a vállalkozásokra az innovatív megoldások kialakítását például a biogazdaságban, illetve a zöld technológia terén. Elemzéseink arra mutatnak, hogy az ambiciózus célokat leghatékonyabban úgy tudjuk elérni, hogy az üvegház hatású gázok csökkentését egy kereskedelmi rendszerre tudjuk kezelni összeurópai szinten. Ez a gazdasági reformok részét képezi. A cél, hogy helyreálljon a versenyképességünk, és Európa gazdasága újra növekedésnek indulhasson. Kilábaljunk végre a válságból. Mégpedig egy fenntartható gazdaság révén. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, azzal szeretném zárni, hogy a kiemelt vitánkat az Ukrajna orosz megszállása témakör követi majd. Ennek kapcsán leszögezem, hogy az ukrán nép jogát szeretnénk hangsúlyozni. Az ukrán önrendelkezést tartjuk fontosnak, hadd döntsenek az ukránok a saját sorsukra. A gazdasági stabilizációt és a fejlődést is így lehet elősegíteni. Ennek érdekében múlt héten egy tényfeltáró missziót indítottunk Ukrajnába. A cél, hogy a pénzügyi igényeket értékeljük Ukrajna fejlődése szempontjából, és a kievi misszió egyébként még mindig a látogatáson tartózkodik, és elemezni fogjuk majd a helyzeteket, a helyzetet. Előző napon az Európai Bizottság bejelentette csomagot Ukrajna átalakítása eh, céljával. 1,6 milliárd euró áll majd rendelkezésre feltételes hitelek makrogazdasági segítségnyújtás eh, formájában. Ez a 600 millió euró operatív támogatást egészíti ki. Ez további 1 milliárd eurót jelent. Aztán egy valuta alapprogram is folyik már Ukrajnában. És a feltétel pedig az, hogy a gazdasági reformok megtörténjenek, hogy stabilabb, erősebb legyen az ukrán gazdaság, és fenntarthatóbb módon biztosítsa az ukrán polgárok jólétét, különösen a korrupció elleni küzdelem erősítése révén. Úgy gondolom, hogy az ukrán helyzet baljós alakulását valamennyien látják, és egyetértenek azzal, hogy mielőbb el kell fogadni ezt a csomagot. És számítok az Európai Parlament támogatására. Köszönöm. Komissári Rén. Köszönöm szépen, Rén biztos. Most pedig megadom a tanács nevében <clears throat> Kurkulasz miniszter úrnak a szót. Thank you, President, uh, honorable members. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm ezt az érdekes vitát. Nagyon sok hozzászólást hallottam a különböző területeken, minden, minden összefügg egymással, és a jövő heti európai csúccsal Ahogy már mondtam, ezek a témák összefüggnek. Még az ukrajnai helyzettel is csak úgy foglalkozhatunk, ha koordinált, komoly módon közelítjük meg, és nem tudjuk ezt elkülöníteni a gazdaság és szociális politikánktól. Néhányan hangsúlyozták a szociális aspektusokat. Egyetértek, ez nagyon fontos része az Európai Uniónak, hiszen a szociális piacgazdasághoz kötődik még akkor is, hogyha van egy kis egyenlőtlenség a szociális és gazdasági elemek között, ez azért van, mert a szociális politika még mindig főleg a tagállami felelősség keretébe tartozik. Koordináljuk, de igazából nemzeti szinten szabják meg. A gazdasági fellendülés Európában kézzelfogható, de még mindig törékeny, ezért aztán a szemesztelt még nagyon komolyan kell vennünk. Ez egyik a sok rendelkezésre álló eszköznek, de része az Európa stratégiánknak a fenntartható gazdasági fellendülés és munkahelyteremtés érdekében. Sokan említették, hogy haladást értünk el a gazdasági irányítás területén. Nagyon fontos pénzügyi jogszabályokat hoztunk, a növekedési és stabilitási egyezmény, az európai bankok helyzetét tisztázó intézkedések, és nyilván a bankunió az alapvető fontosságú is. A mi, a görög soros cél kitűzése az, hogy az egységes banki felszámolási mechanizmust még most a parlament mandátuma alatt fenn elfogadjuk. Háromkor ma találkozik az Eurogroup elnöke a görög pénzügyminiszter, találkozott tegnap, ezért aztán új mandátumot kapott a soros elnökségünk, és reméljük, hogy ez alapot képez egy kompromisszumra, ha nem, akkor haza kell menni a kormányainkhoz, és rugalmasabb megbízást kell kérnünk. Én azt mondanám, és ez a végszavam, hogy ez a szavahihetőségnek a kérdése az Európai Unió számára. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Kurkulász úr. Köszönöm szépen tehát a felszólalását, és ezzel a tanács felszólalásával lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Most pedig a következő napi rendi pont vitáját kezdjük meg melynek címem Ukrajna-orosz megszállása a tanács és a bizottság nyilatkozatai.